Világos többséggel elfogadtuk ezt az indítványt is. Cseh nyelven folytatom. Tehát az első olvasatban a bizottság egyes feltételekre halászati intézkedésekre vonatkozó indoklása a közös halászati politika keretében, illetve a tanács 2006-os rendeletének módosítása a fenntartató halászatért hozott intézkedéseket, illetően a földközi tengerben. A három hónapos időszakokat holnap, október 28-tól kezdik számolni. A mai ülés jegyzőkönyvét beterjesztik a következő plenáris ülés elején, ha nem lesz ellenvetés vagy hozzászólás, akkor a mai állásfoglalások mindegyikét eljutatjuk az illetékes szervezetekhez. Ezzel zárom a mai ülést. Mindenkinek biztonságos hazútat kívánok. Köszönöm.